Good morning, everyone. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Legyenek kedvesek, foglaljanak helyet, és készítsék elő a szavazó kártyájukat. Rendkívül izgalmas témáink vannak a reggel, amelyekről szavaznunk kell. Remélem, hogy mindenki jó hangulatban van. Jó lenne, hogyha mindenki mindennel egyet tudna érteni. So, the first vote. Az első téma, amiről szavazunk, lassan mondom, hogy mindenki elő tudja készíteni a szavazókártyáját, mert elektronikus szavazással indítunk. A glifozát és az engedélyezési eljárások témában szavazunk. Egyetlen egy elektronikus szavazásra kerül sor ebben a témában. Megnyitom a szavazást. Everyone voted. Szavazott mindenki? Remélem igen, akkor lezárom a szavazást. And it is adopted. Elfogadtuk. Haladunk tovább. az elektronikus berendezésekben való alkalmazása veszélyes anyagoknak első módosító mellette, ellene tartózkodók, elfogadva második módosító, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Harmadik módosító ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók, elfogadva. Negyedik módosító, mellette, ellene. Szerintem elutasítottuk, de azért ellenőrizzük. Négyes módosító. Mindenki szavazott? A szavazást lezártam. Elutasítva. Az ötös módosító fogyott vált, hatos módosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. Hetes módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, nyolcas módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, kilences módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, tízes módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, tizenegyes módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. A jelentés tervezet egészéről szavazunk elektronikusan, megnyitom a szavazást. A szavazást lezártam, és elfogadtuk. A mandátumról kell szavaznunk, elektronikusan megnyitom a szavazást. A szavazást lezártam. Elfogadva. Köszönöm szépen. A következő pont ez a Gábrándi jelentés, A kompromisszum mellette, ellenem, tartózkodók. Még egyszer, mert nem volt világos, ki, me- ki van mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 107-es módosító, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók elutasítva. 112-es és Agri 13 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Itre 17 mellette ellene ellenőrizzük. Elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, a szavazást lezártam elutasítva. 113-as módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 114 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. D kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. elkompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 142-es módosító mellette, a 12-es oldalon van az én listámon legalábbis, 142-es módosító mellette, az én listámon, az én listám szerint a 142-es módosító következik. Tehát ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók elutasítva. 141 és 65-ös. Ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók elutasítva. A szavazást megnyitom, elektronikusan szavazunk. Lezárom, elutasítva. néhány oldalt lapoznunk kell, sok-sok oldalt tulajdonképpen. A 20-as oldalra térünk át, 194-es módosító. Az én listám szerint ez a 20-as oldalon van. 194 mellette ki támogatja? Még nem találták meg? Then I'm... Akkor várunk. 194-es. 194. Ki a néppártban az árnyék jelentéstevő? Sikerült megtalálni? 194-es Ájúzó asszony? Ha megtalálta, akkor jelezheti. 18-as oldalon van a néppárti szavazólistán. It doesn't fold, I'm instructed, so we have to fold. Azt mondják nekem, hogy nem váltok a fogyottá, úgyhogy szavaznunk kell róla. Az alternatív kompromisszumos módosítóban szerepelt, annak volt része, de azt nem fogadtuk el. Tehát 194, úgy látom Ájúzó asszony megtalálta, akkor ki támogatja 194-est, köszönöm, ki van ellene, akkor elfogadtuk. 195-ös, 195, ki támogatja 195-öst, ki ellenzi, Elutasítottuk. Megint lapozni kell néhány oldalt. Akkor a kompromisszum mindent lefedett ezek szerint. C kompromisszum. I hear page 30. Azt mondják nekem, hogy a 30-as oldalon van. C kompromisszum, ki támogatja? ki van mellette, ki van ellene, elfogadva. Huszonnyolcas módosító mellette, ellene, ellenőrizzük a 28-ast, Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 246-os módosító és 29-es. Ezekkel meg vagyunk? Rendben, akkor a TRAN 25-ös és TRAN 26-os ezek jönnek. Ki támogatja ezeket? TRAN 25-26. Ki ellenzi? Elfogadva. 247 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 248 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 249 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 30-as és 31-es módosítók mellette, ellene, tartózkodók Elfogadva. 250? Nem, 255-ös ez a következő. 255. Mellette ki van? Ellene? Tartózkodók elutasítva. 32-es? Nem, a 32-esről nem szavazunk, akkor B kompromisszum ki támogatja. Ki ellenzi? Tartózkodók elfogadva. Megint lapozunk pár oldalt, ittre 35, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Még egy oldallal odébb, ittre egy, mellette, ellene, tartózkodók. A néppártot nem láttam, úgyhogy ki támogatja az ITRE egyet. Köszönöm. Mellette, e, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük az ITRE egyet. A szavazást megnyitom. Lezártam. Elfogadva. Itre kettő. Ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók elfogadva. 35-ös módosító, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók elutasítva. 37-es, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Agri 1, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva Agri kettő mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Hármas módosító, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Agri 5, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 43-as módosító, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Rendben, 43-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. A 44-es okafogyottá vált, 45 mellette. Ellene, tartózkodók, elutasítva. 46 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 47 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Néhány oldallal megint, megint tovább megyünk, 62-es módosító, mellette ellene tartózkodók elutasítva. 64-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, tran nem, ez okafogyottá vált, akkor ittre hat, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók elfogadva. Agri 10 mellette, ellene, ellenőrizzük. Ellenőrizzük az Agri 10-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Tran 6, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Tran 5, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Agri 7, mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük ellenőrizzük az Agri 7-est. Lezárom. Elutasítva. Agri 8 mellette. Nem, nem, okafogyottá vált, elnézést kérek, mondja az elnök. Megint lapozunk párat, tízes módosító. Nem, ez se, hát akkor még, még pár oldalt lapozunk. 94-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 96-os mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Itre 12 mellette, ellene, ellenőrizzük az Itre 12-t. Lezártam. Elutasítva. Nem, elfogadva. Elfogadtuk. Javítja magát az elnök. 99-es. Mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. Tran 8. Mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. Ellenőrizzük, rendben. Tran 8. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Százas mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. A záró szavazás következik az így módon módosított. Jelentés tervezetről elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Brandy, you want to have the floor? Gerbrandi úr szeretne hozzászólni? Igen, elnök asszony, most ö, a nehéz döntés el előttünk, hogy kérjük-e a mandátum jóváhagyását. Én e, ilyen körülmények között úgy döntöttem, hogy nem kérek mandátumot, tehát először a plenárisra szeretnék menni. Köszönöm. Köszönöm, Gerbrandi úr. következő szavazás pedig a termésnövelő termékekről szól, és rendelet módosításáról van szó. Kárdini asszony a jelentéstevő. Készen állnak a szavazásra? Az ötös kompromisszummal kezdjük, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 207-es, 211-es ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 208-as ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 209, 210 ki van mellettük, ellenük, ellenük, tartózkodás, ellenőrizzük. 209, 210. Megnyitottam. Lezárom. Elfogadtuk. Hatos módosító ki van mellette. Ellene. Ellenőrizzük. Megnyitottam a szavazást. És lezárom a szavazást elutasítva. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 217-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 218-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 219-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 220-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 9-es mellette, ellene. Nem látom a kezüket. Ki támogatja a 9-est? Köszönöm. Melle, ellene, tartózkodás elutasítva. 221-es és 222-es mellettük, ellenük, ellenőrizzük a 221-22-t, megnyitom a szavazást, a szavazást lezárom, elfogadtuk. 225-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 226-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 227-es mellette, ellene tartózkodás. Az Alde nem tette fel rendesen a kezét, úgyhogy ellenőrizzük a 227-est. Lezárom, elutasítva. 228-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást, elutasítva. 15-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 15-ös. Most lezárom a szavazást, elfogadtuk. 230-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 231-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 10-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 232-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 233 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 234-es mellett, nem bocsánat, 235-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 236-os mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, 236 tehát. Megnyitom a szavazást, a szavazást lezárom. Elutasítottuk. 2.37-től 39-ig ki van-e tömb mellett, ellen, tartózkodás, ellenőrizzük ezt a tömböt. A szavazást lezárom, elutasítva. 240 ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 241 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kilences kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 244-es második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 250-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 251 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 252 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 253 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 254 és mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 255-ös, 254-es ellenőrző, ellenőrzés következik, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 255-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 256 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 257 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 258-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Néhány oldallal lejjebb, 291, mellette, 291 ellen, tartózkodás elutasítva. 291-est ellenőrizzük, mert az ECR szavazatát nem láttam jól. Önök nem mer szavaztak, most már látom, a szavazást lezárom és elutasítottuk. 12-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 292-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as és 293-as mellettük ellenük tartózkodás elutasítva 294-es mellette, nem okafogyottá vált 295-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 299-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 16-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 307-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 317-es és 318-as mellettük ellenük tartózkodás elfogadtuk. 320-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 321-es és 322-es mellettük, ellenük tartózkodás elfogadtuk. 334-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 335-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 333 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 336-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük. 336-os tehát. A szavazást megnyitom, és mindjárt le is zárom, elutasítva. 16-os mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 16-ost. Zárom, elfogadtuk. 17-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 10-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 20-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 346-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 349-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 350-351 mellettük, ellenük tartózkodás elfogadtuk. 21-es mellette nem, 22-es mellette 22-es, tehát mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 361-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 26-os mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 26-ost. A 26-os ellenőrzést lezárom, nem, még várok, tehát a 26-ost ellenőrizzük most. Plusz szerepel. It's okay. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást, elutasítva. 362-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 363-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 364-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 365-ös mellette ellene tartózkodás mm, szerintem elutasítva, de ellenőrizzük a 365-öst. Megnyitom. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 366-os mellette ellene tartózkodás. Elutasítva. 367-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 368-69 mellettük, ellenük, tartózkodás elutasítva, 370-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 29-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 371-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 372-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 30-as és 373-as, okafogyottá váltak, igen, mert valamikor egy módosítót elfogadtunk. 374-es mellette, ellene, tartózkodás, Szerintem elfogadtuk, de azért ellenőrizzük. 374-es. Mindenki szavazott a 374-esre? Akkor lezárom a szavazást, és elfogadtuk. 32-es és 375-ös. Mellettük, ellenük, tartózkodás elutasítva. 376-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. csomó oldalt átugorva egészen a 430-asig ugrunk. Előre, ki van mellette? Ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük a 430-ast tehát. A szavazást mindjárt lezárom, most lezárom, elutasítottuk. 429 ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 431 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 37-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 432-es és 433-as mellettük ellenük tartózkodás elfogadtuk. 434-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 435, 436-os. Á, ez egy töm volt tulajdonképpen. Akkor következik a kettes kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 443-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 41-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 41-est. Lezárom. Elutasítottuk. 444. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 451 és 452 mellettük. Ellenük. Tartózkodás ellenőrizzük a 451-452-t. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 4.55, ki van mellette? 4.55, ki van mellette? Tegyék fel jóra a kezüket, köszönöm, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 4.45, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 42-es mellette, ellene, tartózkodás, 42-es még egyszer ki van mellette, köszönöm, ellene, tartózkodás elutasítva. 43, 446 mellettük, ellenük tartózkodás elutasítva, 44, 447 mellettük, ellenük tartózkodás elutasítva, 45, 448 mellettük, ellenük tartózkodás elutasítva, 449 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 4.50 ki van mellette, ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 4.50-est. Lezárom. Elutasítottuk. 12-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 463 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 465 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük, mert nem emelték fel eléggé a kezüket. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk szerintem, igen, elutasítottuk. 464-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 47-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 466 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 467-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Öt tízes mellette ellene tartózkodás elutasítva. 5.11-es mellette. Az 5.10-est ellenőrizzük? Jó, akkor ellenőrizzük az 5.10-est. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 5.11-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 5.13-as és 5.14-es ki van mellettük. Ellenők tartózkodás elutasítva 5.12-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 5.15-ös mellette ellene ellenőrizzük az 5.15-öst. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 5.16-os nem, 5.17-es mellette ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 5.18-as ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 5.19-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 5.20-as mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 5.21 és 5.22 mellettük, ellenük tartózkodás elutasítva. 5.23, 5.24 mellettük, ellenük tartózkodás elutasítva 5 25 5, 26, mellettük ellenük tartózkodás elutasítva, 5-27-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 5-28-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 5-29 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 50-es és 530 as mellettük ellenük tartózkodás elutasítva. öt ellenőrizzük az 5.30-ast és az 50-est. Ezt kell tehát ellenőrizni, lezárom, elutasítva. 5.31, 5.32 mellettük, ellenük, tartózkodás elutasítva, 5.33 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Nekem ez nem volt világos, újra kell szavazni 5.33 és 5.34 mellettük, ellenük, tartózkodás elutasítva. 51-es és 5.35-ös mellettük, ellenük, tartózkodás elutasítva. 52-es és 5.36-os mellettük, ellenük tartózkodás elutasítva. 537-es és 538-as mellettük ellenük tartózkodás elutasítva. 53-as és 539-es mellettük ellenük tartózkodás elutasítva. 54-es és 540-es mellettük ellenük tartózkodás elutasítva, 55-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 541-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 56-os és 542-es mellettük, ellenük tartózkodás elutasítva, 543-as és 544-es mellettük, ellenük tartózkodás elutasítva, 545-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 546-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 547-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 548-as és 549-es mellettük, ellenük tartózkodás elutasítva, 550-es és 551-es mellettük, ellenük tartózkodás elutasítva, 552-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 553 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 555-ös és 556-os mellettük, ellenük tartózkodás elutasítva. 554-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 558 és 557 mellettük, ellenük tartózkodás elutasítva. 57-es, 559-es és 560-as mellettük, ellenük tartózkodás elutasítva. 58-as, 561-es és 562-es mellettük, ellenük tartózkodás elutasítva. 59-es, 563-as és 564-es mellettük, ellenük tartózkodás elutasítva. 565-ös és 566-os mellettük, ellenük, tartózkodás elutasítva 60-as és 567-es mellettük, ellenük, tartózkodás elutasítva 61-es és 568-as mellettük, ellenük, tartózkodás elutasítva, 62-es és 569-es mellettük, ellenük tartózkodás elutasítva, 63-as és 570-es mellettük, ellenük tartózkodás elutasítva. 571-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük az 571-est. Szoros volt, de elfogadtuk, köszönöm. 573-as mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 572-es mellette, nem, ez okafogyottá vált. 574-es ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 575-ös és 576-os mellettük, ellenük, tartózkodás elfogadtuk. 577-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 577-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 584-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 583-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 585-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 65-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 586-os és 587-es mellettük ellenük tartózkodás elfogadtuk. as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 593-as mellette 593-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 68 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 596-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 597 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 598-599 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 600-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 603 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 602-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 604-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 605-606 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 4-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 72-73 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 612 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 613 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 614 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 615 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 616 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 617 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 76 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 677 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 78 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 618 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Blogban szavazunk, 619-622 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 79 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 79 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 80 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 623 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 81 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 624-től 677-ig mellette, ellene, tartózkodás 627 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 82 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 6.35 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 6.37 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 6.36 mellette ellene elfogadva, 6.38 mellette ellene ezt ellenőrizzük, a 638-asat ellenőrizzük. Lezárom a szavazást elfogadva. 84 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Blogban szavazunk. Mindenki látja a blokkot, erről szavazunk mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 646 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 647 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 648 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 649-650 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük a 649-650-est, megnyitom a szavazást. A néppárcsoraiból egyel többen szavaztak. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 651 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 652 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 653 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 654 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 655 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 656 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 90 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 92 mellette ellene elutasítva. 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 93 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 660 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Blogban szavazunk mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 665 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 675-ös eh, mellette, ellene elutasítva. 676-77 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 678-astól 681-ig mellette ellene tartózkodás elutasítva. 682-83 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 684 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 97 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 685 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 98 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 686 mellette ellene tartózkodás elfogadva, blogban szavazunk. 687-től 691-ig mellette ellene tartózkodás elutasítva, 99 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 692 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 693 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 694 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 695 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 696 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 697 mellette ellene tartózkodás utasítva, 698-tól 7202-ig mellette ellene tartózkodás elutasítva, százas. Ha egymás között beszélgetnek, az zavarja a szavazást. Százas mellette Százas mellettem, ellene tartózkodás elfogadva. 703, 704 mellettem, ellene tartózkodás elutasítva. 705-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 76 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 77 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 708 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 101-es, 709-es, 710-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hír 13 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 714 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 715 mellette ellene tartaszkodás elutasítva, 716 18 mellette ellene tartaszkodás elutasítva, 719-20-21 mellette ellene tartaszkodás elutasítva, 103 mellette ellene tartózkodás elutasítva, az ellenőrizzük a 103-ast. Elfogadva. Lezárom a szavazást. 722-23 mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 724 mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 725 mellette ellene, 725 mellette ellene, 7.25, megnyitom az elektronos szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 104 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 726 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 105 727 mellette, tehát tartózkodás elutasítva, 106, 728, 29 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 107-es mellette, 108-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 730-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 731 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 109 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 110-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 110-est. Lezárom a szavazást, elutasítva. 111 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 732 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hat, 765 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 766 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, Hét hatvan nyolc, hét hatvan kilenc mellette ellene tartózkodás elfogadva. 118 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 770-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 771 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 119 mellette, ellene elutasítva, 772 mellette, ellene Hét kettő mellette, elfogadva. hét három mellette, ellene ellenőrizzük. A 773-ast ellenőrizzük elektronikusan. Lezárom a szavazást, elutasítva 774 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 121 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 775 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 776 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 777, 778 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 779 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 780 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 781 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 122 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 123 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 125 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 126 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 124 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 127 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 128 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 129 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 784 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 185-88 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 787 mellette ellene elutasítva. 788 mellette ellene elutasítva. 789 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 789, 789 elutasítva. Elutasítva. 131 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 791 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 794 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 795 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 796 mellette ellene tartózkodás elfogadva 797 mellette ellene tartózkodás elutasítva 788 elutasítva 799, 800 és 8 801-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 802, 806 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük. 802, 806. Megnyitom az elektronikus szavazást, és lezárom a szavazást elfogadva. 805-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 132 mellette ellene nem látta az ECR-t, 132 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 133 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 134 mellette ellene, tartózkodók elutasítva, 807 mellette ellene, tartózkodók elutasítva, 135, illetve 808-as mellette ellene, tartózkodók elutasítva, 136 809 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 137-810 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 811 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 812 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 813 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 814 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 138 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 815 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 816 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 8, bocsánat, 139 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 817 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 818 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 140 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 819 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 820 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 821 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 822 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 823, 25, 24 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 8, 26, 27 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 8, 29, 8, 30 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Még egyszer 829-830 mellette. Rendben elfogadtuk. 141 mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva 142 mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 831 mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 832 mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 833, 834 és 835 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 836, 37, 38 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 839 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 840 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 841 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 842-43 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 844 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 845 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 846 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 847 és 48 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 849 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 850, nem erről nem szavazunk, akkor 853 me mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 145 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 146 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 147 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 148 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Haladunk tovább. 161 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 169 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 170, mellette, ellene tartózkodók elutasítva, hármas módosító mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 177 mellette, ellene tartózkodók 177 még egyszer, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók elfogadva. 178 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 179 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 180 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 181-82 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 183 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 184 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 185 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Elutasítva javítja magát az elnök. 186 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 187 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 188 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 189 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 190 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 191 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 192 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 193 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 194 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 195 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 196 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 197 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 202 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 203 mellette ellene, tartózkodók elutasítva. 204 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 205 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 206 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Mondhatta volna mindenki, hogy mindent elutasítunk az elejétől. A zárószavazás következik elektronikusan, a szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Rendben. A HIV, AIDS, tuberkulózis és hepatitis C dossziéról szavazunk. Mindenki készen áll? Ez már rövidebb lesz. 34-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 36 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 37 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 40-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 38-39 42, 43, 44. Nem, akkor csak 38-39 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Most jön a blokk, 42, 43, 44 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 45 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 46 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 47 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 48 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 40, nem, 50-es, 50 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 51 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 52 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 56, 53 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 54 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 55 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 56 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 57 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 58 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 59 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 60 mellette ellene ellenőrizzük a 60-ast, A szavazást megnyitottam, lezártam, elfogadva. 61, ki támogatja a 61-est, ki ellenzi, tartózkodók elutasítva. 62 mellette ellene, tartózkodók elutasítva, 63 mellette ellene, tartózkodók elutasítva, 64 mellette ellene, tartózkodók elutasítva, 65 mellette ellene, tartózkodók elutasítva, 66 mellette ellene, tartózkodók elutasítva, 67 mellette ellene, tartózkodók elutasítva, 68 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 69 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 70 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 71 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 73 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 72 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 74 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 75 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 76 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 77 mellette, ellene, tartózkodók el, elfogadva. 79 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 80 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 81 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 82 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 83 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 91 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Ez együtt volt a 85-össel, 86 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 87, 89, 88, nem, mégsem, 87-89 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 88 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 90-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, egyes módosító mellette, négyes mellette ellene tartózkodók elfogadva, a blokk okafogyottá vált, 11-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva 6-os mellette, ellene tartózkodók elfogadva 8-as mellette, ellene tartózkodók elfogadva 9-10 mellette ellene tartózkodók elfogadva 12 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 13 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 14 mellette ellene tartózkodók el, elutasítva. 15 20-21 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 30-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. Szóbeli módosítás a 17-es módosítóval kapcsolatosan. Van-e valakinek ellenvetése, hogy a szóbeli módosítóval együtt szavazzunk, erről a módosítóról nem, akkor 17-es módosító plusz szóbeli módosító mellette Gina mutat valamit, rendben, akkor ki van mellette, ki ellenzi, tartózkodók elfogadva. 19-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 21 22-23 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 25 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 26 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 28 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 31 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 27 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 29 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 32 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 33 mellette ellene tartózkodók elfogadva. A záró szavazás következik, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Azonnal, azonnal korrigáljuk már azt hittem, hogy titkos szavazás. Jó, tehát a szavazást megnyitom, a szavazást lezárom, és elfogadtuk. Nagyon jó. Ennyi volt. A szavazás végéhez érkeztünk, nagyon szépen köszönöm mindenkinek az együttműködést, tehát mondom még egyszer, a szavazás végéhez érkeztünk. Okay, let's continue our business. I apologize. Rendben, folytatjuk a napi rendet. Elnézést kérek a késlekedésért. Az utolsó napi rendi pontunk a mai napon egy jelentés tervezett megvitatása, Görling asszony jelentéséről van szó, a közlekedési tevékenységre vonatkozó hatály jelenlegi korlátozásainak folytatása. Azonnal meg is adom a jelentéstevőnek a szót, Görling asszony, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. A szakbizottság tagjai ismerik a dolog hátterét, ezért nem fogok a részletekre kitérni. Néhány dolgot szeretnék elmondani csupán. A globális széndiokszid kibocsátás mintegy 1,3%-a származik a nemzetközi légi közlekedésből. A légi forgalom következő három évtizedben várható bővülése következtében a világszintű kibocsátás további 300-700%-kal növekedhet 2050-ig, amennyiben nem teszünk intézkedéseket ennek korlátozása érdekében. A globális piaci alapú intézkedés kialakítása egy intézkedés csomaga részeként a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet, az ICAO napirendjén szerepel már néhány éve, azzal a célral, hogy mérsékeljék a légi járművek kibocsátásának éghajlatváltozásra gyakorolt hatását. 2010. évi közgyűlése alkalmával e, kitűzte azt a célt az ICAO, hogy 2020-ig e, globálisan csökkentik a széndiokszid semleges növe, növekedés érdekében a kibocsátást, majd létrehoztak egy Korzia nevű rendszert a 39 3-as számú határozattal, amely a nemzetközi légi közlekedés kibocsátás kompenzációra és kibocsátás csökkentésre vonatkozó rendszer létrehozását cél, célozza. 2021-ig szeretnék elérni a széndiokszid semleges légi közlekedést. A rendszer célja, hogy kiegészítse az új technológiákat, üzemeltetési fejlesztéseket és infrastruktúrás intézkedéseket annak érdekében, hogy fenntartható növekedés lehessen elérni a légiközlekedés tekintetében, valamint, hogy el lehessen érni az ágazat hosszú távú nem kötelező erejű céljait, miszerint a nettó széndiokszid kibocsátást 2050-ig a 2005-ös szint felére kell csökkenteni, valamennyi uniós tagállam a kezdettől fogva csatlakozni fog a rendszerhez. Az ICAO-nak ki kell dolgozni azokat a szabályokat, eljárásokat és végrehajtási eszközöket, amelyek lehetővé teszik, hogy a Corsia 2021-ben hatályba lépjen. Ide tartozik a monitoring, a jelentés téte, a különböző kompenzációs kritériumok kialakítása, a kibocsátási referencia értékek és a résztvevő államokra vonatkozó szabályozási keret a rendszert ezt követően három szakaszban hajtják végre. A kísérleti szakasz 2021-től 23-ig tart, az első szakasz 2024-26 között zajlik, 65 ország fog részt venni a e két szakaszban önkéntes alapon. Aztán egy következő szakaszban 2027-től 2035-ig a minimális közlekedési tevékenységet folytató országok kivételével a részvétel kötelezővé válik. Ha a rendszer eléri a célkitűzéseit, akkor a Légi közlekedésből származó kibocsátások mintegy 80%-át sikerülhet megtakarítani a korszának köszönhetően 2021 és 35 között. Fontos megjegyezni, hogy a megállapodás előírja, hogy három évente felül kell vizsgálni, annak érdekében biztosítsák a az ENSZ éghajlatváltozási keretez egyezménye és a 2015-ös Párizsi megállapodás hosszú távú éghajlati célkitűzéseivel való összhangot. Az Európai Unió már régen elismerte a légi járművek kibocsátásának éghajlatváltozásra gyakorolt hatását. A légitársaságokat hatékonyabb flotta üzemeltetésére kívánja ösztönöz, ösztönözni az Európai Unió, ezért ennek megfelelő intézkedéseket fogadott el az ETS és az Európai LGT-re e irányulóan. Az Európai Bíróság úgy ítélte meg, hogy ez a megközelítés összeegyeztethető a nemzetközi joggal, számos harmadik ország és légitársaság azonban határozottan ellenezte a jogszabályt, és azzal érveltek, hogy egy regionális rendszer kisebb mértékű kereskedelemhez és pénzügyi torzuláshoz vezetne. Ezért azért annak érdekében, hogy támogassa az ICAO globális piaci alapú intézkedés kialakítása iránti elkötelezettségét, az EU elfogadta, hogy 2016-ig ideiglenesen korlátozza az EU ETS hatáját. Amennyiben nem kerülne sor az EU LTS e irányelv további módosítására, ez az eltérés hatáját veszteni, és ismét az eredeti 2008-as megfelelőségi feltételek lépnének hatályba, ez az úgynevezett snapback. Az Európai Bizottság 2017. februárjában válaszolt az ICAO korzia megállapodására, és azt javasolta, hogy 2016-ot követően is tartsák fenn a hatályos eltérést. Egy későbbi időpontban sor fog kerülni az EUETS további felülvizsgálatára egy bizottsági jelentés alapján, még nem tudható, hogy erre mikor kerül sor. Hogyha az ICAO egyeteműben meg tudja határozni a korzia végrehajtásán szükséges mechanizmusok jellegét és tartalmát, valamint pontosan meg lehet határozni a harmadik országok részvételének pontos mértékét. A javaslat arra is rámutat, hogy biztosítani kell a társjogalkatók, az Európai Parlament és a tanács közötti megállapodás mielőbbi, lehetőleg 2017 vége előtti létrejöttét, az EU LTS szerinti megfelelőségre vonatkozó jogbiztonság érdekében. miben tér el az én jelentés tervezetem az Európai Bizottság álláspontjától? A megközelítést jónak tartom a bizottság részéről, helyén valónak tartom azt, hogy a korszájának adjunk egy esélyt arra, hogy eredményes legyen, de szerintem nagyon szigorúan körül kell határolni a feltételeket, és pontosan erről szól a jelentésem. Először is összhangba kell hozni a szabályokat a jelenleg hatályban lévő jogszabályokkal. Úgy gondolom, hogy a derogációt időbeli korláthoz kell kötni, és a korszea működésbe lépését így ki kell bővíteni. Szerintem egy 2019. januárjában bekövetkező határidőre szükség lenne a bizottsági jelentést, illetően valamiféle határidőre szükség van. És biztosítani kell azt is, hogy az Európai Bizottság időben készítsen egy javaslatokat a végrehajtásra vonatkozóan is. Tehát határidőre van szükség, ami a jelentést illeti, és határidőre, ami az azt követő javaslatokat illeti. Ami a jelentést magát illeti, lefekteti a jövőbeni EU ETS jogalkotás követelményeit. Szerintem ennek a kulcsfontosságú technikai elemeit meg kell határoznunk. Emellett a jelentésnek meg kell vizsgálnia a Korsza célkitűzéseit az EU ets kapcsolatosan, ez nagyon-nagyon fontos, erre majd még visszatérek. Számomra elvi kérdés, hogy ne kerüljünk olyan helyzetbe, amikor is a jelenlegi állapot gyengelő, gyengül. Hogyha az EU ETS-sel úgy haladunk előre, ahogyan te, eddig terveztük, akkor biztosítani kell, hogy legalább a célkitűzéseknek megfelelő széndiokszid megtakarítás történjen. Emellett a jelentésnek a harmadik országok részvételének szintjét is fel kell mérnie, a meg nem felelőség esetén bevezetendő szankciókkal is foglalkozni kell, az átláthatósággal, a jelentéstételi alapelvekkel, valamint a bioüzemanyagok szabályaival is. A végrehajtási jelentés, hogyha ezeket az elemeket mind-mind tartalmazza, akkor lehetővé teszi az EB és a társjogalkotók számára, hogy az EU ETS környezeti céljait fenntartsuk. Különösen aggaszt engem az átláthatóság, tudom, hogy sok képviselő, aki velem együtt részt vett ennek a szakbizottságnak a az ICAO-nál tett látogatásain. Mindannyian láttuk tehát ezen látogatások alkalmával, hogy nagyon nehéz az ICAO-tól információt szerezni. Főként ami a az ICAO légiközlekedési környezetvédelmi bizottságának működését illeti, ez az úgynevezett CAPE. A CAPE kapcsán az EU-nak csak megfigyelő szerepe van, ezért az üléseken elhangzottak nem hozzáférhetőek az Európai Unió számára. Ez nagyon megnehezíti a helyzetet, ugyanis itt ezeken az üléseken döntöttek a korszát érintő nagyon fontos kérdésekről, így mi nagyon nehéz helyzetbe kerülünk. Úgyhogy megpróbálok majd erre rávilágítani néhány módosítom révén. Az átláthatóság tehát kulcsfontosságú számomra, szeretnék külön kitérni a Corsa azon képességére, hogy valóban elérjük azokat a széndiokszid megtakarításokat, amiket el szeretnénk élni. Az első kérdés az üzemanyag monitorozás. A Corsa módszertana jóval rugalmasabb, mint amit jelen pillanatban megenged az ETS. Egy olyan koncepcióval dolgozik a Corsa, amely eltér az EU ETS rendszerétől, mely utóbbi a ténylegesen elhasznált üzemanyag mennyiségét méri. Ez tehát az egyik probléma, aztán itt az átláthatóság. Szerintem az átláthatóságra mindenképpen nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Növelni kell az átláthatóságot, és ezzel együtt jár majd a megnövekedett bizalom is. Ami az alternatív üzemanyagokat illeti, az ETS megköveteli az alternatív üze, a felhasznált alternatív üzemanyag mennyiség monitorozását, ezt a repülőterek szintjén menedzselik, a korsza viszont nem követeli meg ennek mérését. Tekintettel arra, hogy az alternatív üzemanyagokat az ICAO maga is kiemelten kezeli az intézkedés csomagjában, szerintem nagyobb átláthatóságra van szükség, és egy másfajta jelentéstételi mechanizmusra ezzel kapcsolatosan. Aztán, ami a nyilvántartást illeti, az EU ETS-nek egy nyilvánosan hozzáférhető központi nyilvántartása van, a Corsair javaslatban azonban más szerepel, itt is látok nehézséget, és aztán persze van itt egy jogi probléma, az ETS az EU-s jogszabályokra épül fel, miközben a Korszá egy nemzetközi megállapodásra alapszik. Biztosítanunk kell, hogy a két rendszer közötti összeférhetőséget biztosítjuk. Elnézést, hogy ennyit beszélek erről, de szerintem ez tényleg kulcsfontosságú kérdés, az MRV szabályokat most alakítják ki, jelen pillanatban az ICAO június második hetében egy technikai ülésen fog ezekről tárgyalni. Elvileg az ICAO tanács számára szeptemberi készítenek el egy tervezetet, egy szövegtervezetet. Ez azt jelenteni, hogy az idei év őszén már sokkal világosabban láthatjuk azt, hogy az ICAO az MRV kapcsán mit javasol. Nyilvánvalóan jó lenne ugyan a, körülbelül ugyanakkor szavazni a plenárison is erről a jelentésről. Az időzítés egy kicsit problémás, de szerintem biztos mindenki egyetért azzal, hogy folyamatosan lépést tartsunk az iko folyamattal. Mondhatnék még nagyon sok mindent, de nem fogok. Itt befejezem, és várom a képviselők hozzászólásait. Uh, Köszönöm szépen, most pedig az árnyék előadók, először is Líze úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a jelentést elvezetett Görling kolléganőnek, a légiforgalom fontos, gazdasági szempontból is mindannyiunk számára. A repülés fontos és gyakran kellemes közlekedési módszer is, de sajnos még mindig nagyon sok széndiokszidot bocsátanak ki a repülők, és egy számadatot szeretnék megemlíteni, ami ezt a dimenziót még pontosabbá teszi. Hogyha a 129 tagországot összeszámoljuk, akik nem állnak a csúcson, nem Kínát és az USA-t, hanem a többieket a Párizsi megállapodás kapcsán, akkor ugyanannyi a kibocsátás, mint az egész világon a légi forgalom kapcsán. Magyarország, Finnország, Írország, Szingapúr és Svédország is ezen országok között szerepelnek. Tehát, hogyha valakinek az a gondolatot támogat, támadna, hogy ezek az országok plusz 129 másik ország nem um, bocsát ki ennyit, akkor fontos, hogy ne ugyanazokat a feltételeket támasztjuk, hiszen ez felháborodást válthat ki. A 129 ország beleértve az említett ipari országokat annyi széndiokszidot bocsátanak ki, mint a légi közlekedés. Éppen ezért van, feladatunk van az Európai Parlament az elmúlt év októberében, amikor az IKA a korziát bemutatta, nagy többséggel csalódottságának adott hangot, nem vagyunk elégedettek, és azt gondolom, hogy ezt világosan ki kell mondani. Éppen ezért természetesen vita van arról, hogy ne térjünk vissza a régi EU-s ETS-hez, teljes alkalmazás mellett, és az elmúlt évek tapasztalatai alapján szeretném mondani azt, hogy ez nem csak környezetvédelmi szempontból, hanem versenypolitikai szempontból is megalapozott, megalapozott volt. De azt gondolom, politikai szempontból ez nem volna okos lépés, hiszen van most egy nemzetközi folyamat, ez meghatározza az irány, és az ICAO-nál jelentős előrelépések történtek, ezeket figy- figyelembe kell venni, éppen ezért Julie Görling javaslatát támogatom, amely a bizottság javaslatára támogat, támaszkodik. A stop the clock eh, elvét 2020-ig eh, hosszabbítjuk meg, nem korlátlan módon, nem csak kártekintési záradékkal, hanem majd utána meglátjuk, hogy mi lesz. Én pontosabban fogalmaznék azzal kapcsolatban, hogy mi az, amit mi várunk, milyen feltételek mellett vagyunk készek a 2020-as határidőt eh, meghosszabbítani a stop the clock esetében, a korziának mit kell elérnie annak érdekében, hogy a nemzet, illetve tengeren túli járatokat ebből kivegyük. Akkor támogatom, a kérdés az, hogy ki áll mögénk, azt gondolom, hogy az elmúlt három-négy évben még változhatnak a dolgok. Ki tudja, hogy mi történik az USA-ban, és hogyha 90%-a az ipari országoknak ebben hajlandó részt venni, akkor azok, akik nem hajlandóak erre, be lehetne őket vonni a régi ETS-be. Az offsetek Pandora szerencéje, tehát is nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy mi történik. Az acél ágazatnál az offseteket most pont megszüntetjük, tehát ez nagyon fontos terület. Én pontosítanék a 2020 i történő korlátozást, illetve mi kell, minek kell megvalósulni. Ahhoz, hogy továbbra is kivegyük mindebből a tengeren túli járatokat. Egyetértés van abban, hogy az LTS e az Európai Unióban megmarad, és én nem azt mondanám, hogy egyenlőre, hanem tartósan marad. A parlament nagy többséggel eh, kimondta a véleményét, 2020 után bevonjuk a légiközlekedést ambiciózusabb célok mellett, és a küszöbértéket is ki kell igazítani. A néppárti koordinátor kollégától kaptam egy fontos érvet a Trumpból. Arról is szó van, hogy Európában meg szeretnénk tartani a versenyhelyzetet, az, hogyha a régi közlekedést kihagyjuk az ETS-ből, ez nem biztos, hogy okos. A sínen történő közlekedés kárára, terhére, akkor ez nem okos lépés. Tehát a bizottságot arra kérem, hogy ezt vizsgálja meg. Hogyha a tanács és a bizottság nem tudnak eh, elmozdulni, akkor nem mm, tudunk ezzel egyetérteni. néppárt már egyszer elmondta véleményét, de én ezt most még egyszer képviselem, hogy Európában a légiközlekedést jobban megterheljük, akkor az acél ágazatot és más ágazatokat, ahol segítenünk kell, hogy ne legyen szénelszivárgás, nekik segíthetünk ezeknek a ipari ágazatoknak, tudományos érveket dolgoztunk ki ezek mellett, de időszüke miatt én most csak azt szeretném felvetni, hogy nagyon fontos, hogy a légiközlekedés és más ágazatok között jobb teher megosztása van szükség a szénelszivárgás megakadályozása miatt. Hogyha az ETS-t meg akarjuk szüntetni, vagy gyengítjük, akkor a párizsi célokat sem tudja az EU megvalósítani, a légiközlekedésnek is ki kell venni ebből a részét, és senki nem követelheti komolyan azt, hogy EU-ként mi elfogadjunk egy ö, olyat, olyan célt, amit ö, nem tudunk teljesíteni. Köszönöm, illetve ami a párizsi célokat nem tudja teljesíteni. Köszönöm szépen. Bászul, Thomas úr, köszönöm szépen az előadónak és a Líze úrnak is Egyetértés van az alapokban, a szocialisták részéről szeretném egy kicsit részletezni, hogy milyen fenntartásaink vannak a korszia intézkedésekkel kapcsolatban. Először is olyan ágazatról van szó, ami nagyon sok üvegházhatású gázkibocsátással működik, és úgy becsülik, hogy a 2010-es szinthez képest 2050-re a nemzetközi repülés meg szerezi a kibocsátásait. Úgyhogy nagyon fontos, hogy globális erőfeszítés történjen a gázkibocsátás csökkentésére, hogy így a Párizsi Egyezményt be tudjuk tartani. Tehát nekünk gondoskodnunk kell arról, hogy az ETS-szel összemérhető ambíciója legyen ennek az ICAO rendszernek. Nagyon örülök, hogy a múlt évben az előadóval együtt több képviselő is ellátogatott az ICAO-hoz. Nyilván a realitásérzéknek is köszönhető, hogy megállapodás születik, csak ezt be is kellene tartatni. Az ETS-szel ellentétben a korszia nem csökkenti automatikusan a kibocsátásokat, inkább a 2020-as karbonneutrális helyzetet célozza meg. 2020 után viszont nagyon nehéz látni, hogy mi fog történni mi, a mi frakciónk ezzel szeretne foglalkozni. Természetesen értjük, hogy kompenzálás, kiváltás a kulcs szó itt, hiszen a repülőgépek nem tudnak sokkal kevesebb kibocsátással repülni, akkor sem, hogyha a technológia fejlődik. Legyünk őszinték, ugye a sugár meghajtású hajtómű nem fejlődött olyan rengeteget a polgári repülésben a második világháborút követően, tehát el kell, hogy fogadjuk, hogy a kiváltás ellentételezés lesz a fő eszköz itt a repüléssel. A gond pedig azzal van, hogy milyen színvonalú az ellentételezés, és mennyiben mérhető az ICAO még semmilyen szabályt nem tett közzé az ellentételezés kritériumainak meghatározására, és az előadó is rámutatott, hogy nem átlátható ezeknek a szabályoknak a kialakítása és az EU, mint megfigyelő nem része ennek a tárgyalási folyamatnak. Talán más területeket kellene alapul venni, ahol az iparág nagyon komoly önellenőrző munkát végzett. Az emészben például megvizsgáltuk ugye a gépjárműipart, és egyértelmű volt, hogy nem megfelelő az ellenőrzés szintje, és hogy igazából um, Bianco felhatalmazást kapott az ágazat arra, hogy úgy alkalmazza a szabályokat, ahogy akarja. A repülésben nagyon fontos lenne, hogy az ágazat is cselekedhessen, de az IKO nem elég átláthatóan működik ahhoz, hogy a civil társadalom ellenőrzést végezhessen. Az ellentételezést hatékonyá kell tenni, az éghajlattal foglalkozó főigazgatóság úgy ítélte meg, hogy a Clean Development Mechanism 2013-2020 között 73%-os ellentételezést tüntet fel az ICAO-nak hogyha ezt a rendszert követik, nem biztos, hogy sikerül majd az ellentételezés sikerre vinnie. Az éghajlati céloknak részét képezi majd a korszia is. Nem szabad, hogy 2020 után felhigítsák az elérendő célokat, és további erőfeszítésekre lesz szükség más ágazatokból is a párizsi megállapodás alkalmazásával kapcsolatban ez a ház már kimondta, hogy csak akkor lehet változtatni, módosítani a szabályozást, például az ETS-t, hogyha a globális megállapodások legalább olyan ambíciózusak, mint az EU-n belüli szabályozás Nyilván most pillanatnyilag éppen ezt a parlamenti állásfoglalást szegjük meg. Fontos az ambícióra koncentrálni, és mindenek előtt figyeljünk oda az ellentételezés minőségére. Elnök, köszönöm szépen, Gerbrandi úr következő. Köszönöm szépen, elnök asszony, és nagyon köszönöm Julie Görlingnek, aki eh, előadóként nagyon jó szövegtervezetet készített. Eh, jó alap ez arra, hogy eh, megkezdjük a közös munkát. Ma reggel arra ébredtem, hogy az európai acélipar a minisztereknek és valószínűleg nekünk is levelet küldött, és azt mondják, hogy Persze fontos nekik az éghajlat védelem, de az ETS jelenlegi tervezete túl messze megy az acélipar számára. Ugye mondhatjuk, hogy ez eh, nem tehát minden ágazat azt mondja, hogy persze elkötelezett az védelem mellett, de az ő ágazatukban lehetetlen ennyire csökkenteni a kibocsátásokat a repüléssel is ez van. Egy öt éves gyerek is érti, hogyha minden ágazat így reagál, akkor sohasem tudjuk majd megvalósítani az általunk kitűzött célokat, a párizsi célokat se, az EU-n belüli célokat se, akkor ez lehetetlenné válik. Valamit tenni kell a párizsi másfél Celsius fok alapú hozzáállásra kell visszatérni, hiszen csak négy évünk maradt, és még a növekedés csökkentése sem valósult meg, nem hogy a csökkentés megvalósulna a kibocsátásoknál. Úgyhogy én óvatos optimizmussal tekintettem a Montreali Korszia megállapodásra. Nagyon sok kérdőjel van, és úgy gondolom, hogy Julie indokoltan óvatos az ICAO-val és a Korsziával kapcsolatban. mi történik most az ICAO-nál? Hogyan zajlik a korszia bevezetése, kérdezem én. A nemzetközi monitorozás, ellenőrzés, beszámolási kötelezettség, nyilvántartás, ezek hogyan állnak? És az ellentételezés, előttem is említették, hát alapvető fontosságú. Um, elképesztő számokat hallottunk ugye az előbb eh, a kollégától a eh, korábbi jelentételezési rendszer megvalósulásáról. Tehát jó lenne e, többet tudni e, arról, hogy mi zajlik, nem csak az ICAO-nál, hanem nemzeti szinten is a 66 országban, amelyek e, vállalták, hogy fellépnek ők mit tesznek? Most új jogszabályokat, nemzeti jogszabályokat alkotnak, hogy a korsza megvalósuljon? hogyan fogjuk kezelni azokat a fenntartásokat, amelyeket bizonyos kormányok hangoztatnak, például a kínai kormány a karbon semleges növekedésről. Tehát nagyon óvatosan kell EU-ként ebben az ügyben lépnünk, ugyanakkor um, én az ártatlanság vélelmével élek az ICAO-val szemben, de mindig gyakoroljunk rájuk nyomást folytassuk a nyomásgyakorlást. Köszönöm, Kleon asszony. Köszönöm szépen, és köszönet Görling asszonynak a munkájáért. Ez egy nagyon jelentős ügy. A repülés folyamatosan bővül, úgyhogy a kibocsátások egyre nagyobb hatással járnak a bio üzemanyag piachoz is kötődik ez, és annak jövőbeli fejlesztéséhez. Egy fontos társadalmi kérdés is ez egyben. Hogyan fogjuk tudni továbbfejleszteni a nagyon szét aprózódott közlekedési rendszerünket? Multimodális világot szeretnénk képíteni Persze jó lenne csökkenteni a közlekedés mértékét, de e, a repülésben és a tengeri közlekedésben inkább ellentétes a tendencia, amit megfigyelhetünk. Elég e, aggasztó, hogy a vasúti közlekedés e, visszaszorul, éjszakai vonatok szűnnek meg, vasúti áruszállítás mértéke csökken a multimodalitás terén minden tagállamnak bőven lenne tennivalója. Ami az ICAO-t illeti, hát vannak elvárásaink, és bízunk benne, hogy az ICAO megoldási javaslatokat is fog tenni. De itt az MV szakbizottságban a nemzetközi tengerhajózási döntés meghozatalakor célokat is megfogalmaztunk. 2020-ra fejlődést kell elérni. Hasonló hozzáállást tudnék elképzelni itt is, amit a repülésre vonatkozna. Mert hogyha az ICAO nem tud rövid távon döntése jutni, akkor nem fog sikerülni elérni, hogy a kibocsátások csökkenjenek olyan mértékben, ahogyan azt a Párizsi Egyezmény előírja. A Görling jelentés alapján lenne néhány elképzelésem, amin érdemesen elgondolkozni egy platform, együttműködési platform jöhetne létre a jó gyakorlatok, innovációk, eszközök megosztására, kicserélésére. Tehát az alacsony karbonkibocsátású tevékenységekről szóló ismereteket meg kell osztani a tagállamok között, a tagállamok rendelkeznek ilyennel, és nagyon ritkán osztják meg őket. A kreditek ellentételezésével, értékesítésével kapcsolatos problémákat meg kell beszélni, hogy a pénzt mire használják, ugye ezt a pénzt mindenképpen az energiahatékonysági innovációra kellene fordítani, hogy a szállítási közlekedési szektor alacsony karbonkibocsátású modelljei terjedjenek. Az EU-ban nagyon sokféle közlekedési fellépés segíthet a repülés kibocsátásának csökkentésében. Például az egységes európai égbolt szakpolitikát sokkal gyorsabban lehetne meghonosítani, és ezt érdemes lenne mindenképpen felgyorsítani, mert a fragmentált légtérhasználat is növeli a karbonkibocsátást. Az EU-nak aktívan kellene fellépni ezen a téren, bár ez nem közvetlenül az MV hatáskörébe tartozik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, jó hallani azt, hogy egységes az álláspont itt a teremben, ezt jó tudni, hiszen azt gondolom, hogy a parlament erőteljes álláspontjára szükség van. Csak néhány dologgal szeretném kiegészíteni az elhangzottakat. Kérdésem van a bizottsághoz. Úgy teszünk, mintha a Corsia globális megállapodás volna, amelyben mindenki megáll, megegyezett, viszont vannak olyan országok, akik tartózkodnak, visszafogottak a korsziával kapcsolatban, de főleg a célokat, illetve 2020 utáni növekedése kapcsolatban India, Kína, Oroszország számára ez mit jelent? A bizottságtól meg szeretnénk tudni az, hogy ők hogy értékelik ezt, hiszen ez kulcsontosságú olyan szempontból, hogy meg szeretnénk tudni, hogy mit hozhat a korszia. A nagy országok még csak a célokban sem értenek egyet, akkor a korszia nem tud ambiciózus célokat teljesíteni, tehát ezt is fontos megtudni. Tehát szeretném kérdezni, hogy a bizottság mindenről mit gondol, mielőtt elkezdünk európai megoldáson fáradozni. Köszönöm szépen Görling asszony tevő munkáját a Duncan jelentésben népetként eh, már valamit elfogadtunk, zöldekként természetesen mi tovább szeretnénk lépni az EON eh, belüli eh, repülőknél nincsen kábor ami pedig a nemzetközi forgalmat illeti. 2020-ig dolgozhatunk, de tudjuk azt, hogy 2020 után Európának a saját lépéseit kell meghoznia. Ez azt jelenti, hogy az ETS-en belül kell a korsziát megvalósítani, és ez lesz a javaslatunk, hiszen nem látjuk annak uh, okát, hogy miért kéne egy másik végső időpontot megállapítani eh, uh, az, eh, a stop the clockhoz. Tehát el szeretnénk kerülni azt, hogy megismerjük önmagunkat. A széndiokszid kibocsátásának megszüntetés egy olyan téma, a non-CO2, a tudományok ezzel foglalkoznak, és nagyon örülök annak, hogy jelentős többő a témára, viszont a bizottság eh, véleménye miatt egy kicsit ideges vagyok. Már 8 évvel ezelőtt beszéltünk erről, 2008-ban eh, ejtették a témát, és a bizottság megígérte, hogy jelentést fog készíteni. A eh, repülés hatása kettős. Nem lehet összevetni a, um, az acélgyárak uh, széndiokszid kibocsátásával. Viszont a bizottság semmit nem javasol ebben a témában. A bizottság mikor uh, lesz valamit uh, hajlandó tenni? Fontos, hogy a légi közlekedés teljes ágazatát lefedjük, ne csak a széndiokszid kibocsátását, és a bizottság 2008-ban megígért valamit. Honorászony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek, és tervezetét. Természetesen egyetértek azzal, hogy az üvegházhatást okozó gázok arányát csökkenteni kell, különösen még közlekedésben egyetértek a, a, a kibocsátása, a széndiokszid, kéndiokszid kibocsátása. A mi frakciónk ellenzi azt, hogy az ETS-be belekerüljön a légi közlekedés, hiszen ez az ICAO javaslatára történt, viszont ami a világpiacra történő kibővítést illeti, ezt nem ellenezzük, viszont eh, erről az Európai Unió unilaterális módon nem dönthet. A légi közlekedés nagy versenyhelyzetnek van kitér, eh, kitéve, nagyon eh, gyakran harmadik országok konkurenciájával kell megküzdeni az Európai Uniós társaságoknak. Nem értek egyet azzal, hogy a kulták 50%-át bocsássuk árverésre, Ugyanez vonatkozik arra az ingyenes kótákra, illetve arra, hogy részletesen be kell számolni az alokált kótákról. Azt gondolom, a kótákról a tagországoknak kell dönteniük, hogy ők ezzel élni szeretnének el az Európai Unióban és harmadik országokban. Delegált jogi aktusokon keresztül szeretné a bizottság ezt az is megvalósítani. Az ICAO és az Euronef kapcsán úgy érzem, hogy ezeknek a szervezeteknek a napirendjét akarja meghatározni a szöveg. Itt az ENSZ-től függő szervezettől van szó, tehát ugyanannyira legitim, mint az Európai Unió maga, hanem még inkább az. Köszönöm. Köszönöm. Ezzel lezárjuk az tövök hozzászólásait. Van-e még képviselő Fox asszony? Köszönöm. Elnök asszony. Nagyon érdekes volt ez a vita de azt gondolom, hogy szükség van ellenőrizni azt, hogy mi a helyzet a valóságban. Az LTS e rendszer a légi közlekedésben nem létezik, és ha nem alakítunk ki globális keretet, akkor a harmadik országok se kapcsolódnak ebbe bele. Azt gondolom, hogy a legtöbben a szakbizottságban egyetértünk azzal, hogy meg kell állítsuk az órán. A módosítók egy részét túlságosan előíró jellegűnek tartom. Azt gondolom, hogy ezen a ponton a kritériumok rögzítése, illetve a részletek az kapcsolatban, hogy ez hogyan nézzen ki, amikor évekre van szükségünk egy jó terv kialakításához, akkor ez nem működik. Figyelembe kell vennünk azt is, hogy 191 tagországa van az ICAO-nak, az EU erőteljes csoportosulás, de van 165 további ország, akiknek véleményét szintén figyelembe kell venni. Ha nem veszük figyelembe a véleményüket, és nem sikerül a problémát megoldani, akkor nem lesz egy globális rendszer, és nem leszünk képesek uh, egy EU-s ETS rendszert harmadik országok üzemeltetőire ráerőltetnünk, hiszen ez nem sikerült az elmúlt tíz évben, ezért tudunk ma itt még mindig az asztalnál, illetve az ICAO is azért foglalkozott a témával. Néhány további pontot is megemlítenék. Az ICAO jegyzőkönyvének alkalmazása nagyon szép dolog, de ha ezt megpróbálnánk megvalósítani, akkor egy lépés sem sikerülne előre lépni. Fontos, hogy jó párbeszéd a bizottságon keresztül. Én támogatom a bizottság javaslatát, és támogatom a biztos munkája, sok mindent elért, nagyon jól képviselt az EU-t ezen a szinten, és azt gondolom, hogy nagyon óvatosaknak kell lennünk azzal kapcsolatban, hogy ezeket a bevételeket hogyan tekintjük, minek vesszük. Azt gondolom, hogy ez nagyon kétértelmű. Kétértelmű azt gondolni, hogyha vannak bevételeink, mondjuk a tagországok eh, szintjén, és lesznek olyan tagországok, akik eh, majd a légitársaságoktól eh, beszednek bizonyos célokra. Azt gondolom, hogy ezt körül kell határolni, hogy mire. Nézzük meg a kutatást, a fejlesztést a légi közlekedésben azért, hogy a jövőben e, ezt tovább vihessük. Végül pedig el szeretném mondani azt, hogy nincs értelme annak, hogy az ETS rendszert e, tovább görgetjük, mert, mint említettem, az lehet az egésznek a vége, hogy nem lesz semmiféle rendszerünk. Néhány év múlva az Egyesült Királyság is harmadik ország lesz. Nagyon fontos óvatosnak lenni. Nagyon jó lehetőségünk van arra, hogy most az egész világ e, megállapodjon, e, beleértve Kínát e, és az USA-t is. Az végső megjegyzésem Azért került az ikea hoz ez a téma, mert az ECR, az ALDE, a transzban úgy érezték, hogy ez a legjobb megoldási mód, hiszen megragadtunk egy ponton. Nagyra értékeljük Liz úr munkáját is, de a politikában egyetértünk gyakran abban, hogy nem értünk egyet. Hát várjuk meg a Montreali találkozót, és remélhetőleg sikerül valamikor a jövőben megállapodni. Köszönöm, asszony! Most a bizottsághoz fordulok. Graf asszony, parancsoljon! Yeah, okay. Um, thank you, thank you, Ms. Uh, Chairwoman. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönjük szépen Görling asszony jelentés tervezetét, illetve köszönjük az erőfeszítéseket, amelyeket um, arra tettek, hogy a légiközlekedés is bekerül az ETS-be, a Dankán jelentés tükrében, amely az ETS áttekintésével foglalkozott. Köszönöm szépen az elnék jelentéstevők véleményét is. A bizottság eh, javaslata az elmúlt évi kaos döntést követi a korsziával kapcsolatban, annak ellenére, hogy az eredeti EU-s céloktól elmaradtunk, nagyon fontos a közlekedéssel teli kibocsátásokat gavai szinten megközelíteni. Ezt az ikos e is üdvözölte, és inkább mivel a Párizsi megállapodást a COP21-ek elfogadták, és természetesen a közlekedésben egyre növekszik a kibocsátás, tehát ez a téma nagyon fontos, és sokan említették a délelőtt folyamán azt, az elsfoglalás indítvány elfogadása egy első lépés volt, most pedig ezt eh, Számos elemmel ki kell egészíteni, amelyek kulcsfontosságúak lesznek a hatékonyság felmérésében, illetve a rendszer eh, integritását, illetően arra a könyvről beszélek, eh, amelyről az ICAO-ban tárgyalások folynak. Az integritás és hatékonyság szempontjából ez meghatározó lesz a befogadhatóságról, a jegyzékekről beszélünk, a kettős szállás elkerüléséről, és ezek mind nagyon fontos témák. Az átláthatóság is kulcsfontosságú lesz, ezt mindannyian tudjuk. A rendszer működtetésénél Tehát mi ezt az üzenetet szeretnénk Montrealban közvetíteni, ami pedig visszatér, ami a Monterát életi, ezek a tárgyalások folyamatban vannak a szakértők szintjén, és hamarosan átkerültem egy politikai szintre, a, a steering groupban, bizonyos aspektusokban sikerült előrelépni, viszont nagyon sok számunkra kulcsfontosságú elem még mindig nyitott, illetve sokat rejtegethet. Tehát ezt az üzenetet nagyon fontos közvetíteni, ami a minőséget illeti, illetve a minőséget illetően. Jelenleg egy kicsit nehéz világos képet kialakítani számos kulcsontosságú partner véleményét illetően, hiszen a tárgyalások a szakértők szintjén zajlottak, Kína igencsak hallgatott, tudjuk, hogy a e, találkozó után ők elfogadtak egy állásfoglalási indítványt, az IKO szintén foglalkozik a jonitok befogadhatóságával. Vannak olyan tagországok, akik nyíltan beszélnek, mint például Brazília. Nem értenek egyet az ICAO-val, de a bioüzemanyagok területén erős nyomást gyakorolnak. De egy kicsit még meg kell várnunk, hogy mi történik, azért, hogy kiderüljön, hogy ezek az országok a saját jogalkotásukban mit terveznek. Valószínűleg megverek a folyamat végét, mielőtt ezt elkezdik, tehát várnunk kell egy kicsit, azért, hogy kiderüljön, hogy a Montrában vállalt kötelezettségeikhez ragaszkodnak ezek az országok a roadbook, illetve a nemzeti szinten történő megvalósítás. Nyilván kiderült, hogy a bizottság is javaslat eh, erre az összefüggésre tekintettel volt, és megpróbáltuk segíteni az abban fennmaradó munkát, amikor a limitált hatály kibővítéséről történt döntés. A stop the clockot továbbra is támogatjuk, illetve azt javasoljuk, hogy legyen egy áttekintés amin teljesen egyetemű a kép arról, hogy a korszia megvalósítására hogyan kerül sor, tehát ez a két lépés. Fel szeretném hívni a figyelmet egy fontos elemre. Számunkra ez nagyon fontos. A javaslat zöggenőmentes elfogadása, hogyha ezt nem sikerül időben elfogadni, akkor a teljes hatájára vissza az összes következménnyel, ami a folyamatban lévő történéseket illeti. A bizottság támogatja a javaslat zököntes elfogadását önökkel és a tanácssal. Annak érdekében, hogy ezt időben sikerül elfogadni. Második megjegyzésem a jelenlegi derogáció az áradékkal, az áttekintéssel együtt az elkövetkezendő évek támasztott kívásaira választ kell, hogy adjon. A nemzetközi folyamat könnyítése fontos. Elkészítjük az áttekintést, és természetesen hatástanulmányt kell majd készíteni mindenről, illetve meg kell vizsgáljuk azt, hogy a kibocsátást hogyan lehet vizsgálni, a 2030-as ikati célok megvalósítását. Ebben az összefüggésben el szeretném mondani azt, hogy fontosnak tartjuk teljes hatályra történő visszaállás elhamarkodásától, elhamarkodó döntéstől óvaintenénk nemzetközi szinten, hiszen ez eh, igen nehéz eh, helyzetbe hozhatna bennünket. bizonyos szempontokon változtatni lehet, amikor az áttekintést elkészítjük. Üdvözöljük a módosítókat, amelyeknek célja az áttekintés jobb kialakítása. Úgy érezzük, hogy jövőbeni rendszer bizonyos pontjaival ez foglalkozik így a leginkább megfelelő módon. Ami pedig a 2020-as év után időszakot illeti, a következő áttekintés kell, hogy foglalkozzon ezzel. Tehát e, itt sem lehet még látni az eredményeket. A beláthatóság kérdése az összhang a 2030-as céllal. Szívesen folytatjuk Önökkel a vitát a jelentés többi elemeiről. Köszönöm. Madame Görling, quickly. Görling asszony, röviden, köszönöm szépen, elnök asszony. Tekintettel az időre nem beszélnék nagyon részletesen, mindenkinek részletesen lejegyeztem a meglátásait, de most csak nagyon röviden szólnék hozzá Szerintem az árnyék jelentéstevők közötti együttműködés nagyon szoros volt, régóta foglalkozunk mindannyian ezekkel a kérdésekkel, és úgy gondolom, hogy nagyon jó lesz az együttműködés a továbbiakban is. Szerintem a Corsair végrehajtásával kapcsolatosan vannak gondok, és én nem látom alternatíváját az általam felvázolt eljárásnak. Egyetlen egy alternatíva van, hogy elálljunk az egésztől, de örülök annak, hogy senki sem javasolta ezt. Szerintem az ICAO részéről ezt egy nagyon pozitív lépésként kellene értékelni, és remélem, hogy ennek szellemében el is fogadják tőlünk, hogy azért további információkat kérünk, nagyobb átláthatóságot kérünk, ambiciózusabb célokat. Úgyhogy szerintem jó irányba haladunk, és várom persze a kollégák módosítóit. Köszönöm szépen! Ezzel a vita végéhez érkeztünk. Szeretnék mindenkit emlékeztetni a módosítók határidejére június 7-en délelőtt 11 óra a határidő, az MV-ben pedig eh, július 11-én szavazunk. Ennyi volt mára, köszönöm mindenkinek, aki részt vett az ülésen.